nem, és semmi egyéb státuszuk nem összeegyeztetlen az Európai Parlamenti képviselői feladattal. A jogi szakbizottság a hármas cikk négyes pontja szerint a tövet következők mandátumát hagyta jóvá július 1-től kezdve. Borzán asszony, Busics asszony, Maletics, Petrovics, Jakovina asszony, Szújcs asszony és Tomas és asszony, valamint Baldini, Pikula, Plenkovics, Tír, Váljáló, Ujjanics képviselők mandátumát érvényesnek tekintette, és ezt szeretném bejelenteni. Az illetékes lengyel hatóságok arról